Szeretnék még egyszer köszönetet mondani azért, hogy nagyon konstruktív és hasznos megjegyzéseket tettek, és ezzel lezárnám. Előasszony az összefoglalóját, a vita bezárásaképpen tudatom, hogy öt állásfoglalásra irányuló indítványt juttattak el hozzám a vita lezárásaképpen melyet ezennel berekeztek és áttérünk rögtön hogy ne vesztsünk időt a következő napirendi pontra a bizottság nyilatkozata következik az első vasúti csomaggal kapcsolatos irányelvek végrehajtásáról. újból visszaadom a szót a biztos asszonynak kristalina georgievá asszonynak. Kérem, vegye át a szót újból. Um, thank you very much, uh, uh Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy átvezette a vitát a következő napi rendi pontra, a vasúti csomagra. Megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek ezen a vitán a parlamentben. Köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlamentnek a támogatásáért és a bizottság támogatásáért, azért, hogy az első vasúti csomag megvalósításra kerülhet a tagországok részéről. Nagyon örülök ennek, a bizottság eleget tett kötelezettségeinek, mint a szerződések őrzője, 22 országról készített jelentést, és állapítottam, hogy 22 ország nem valósította meg megfelelő módon az első csomagot. Nem fogunk hezitálni, és azokat a tagországokat, amelyek nem tartják be az európai szabályozásokat, bíróság elé fogjuk állítani, az Európai Bíróság elé. A speciális jogi részletei a szabálysértési eljárásoknak a bizottság és a tagországok ügye, és a bizottság a Transzakbizottságnak már eljuttatott egy listát, a teljes szabálysértések listáját, és a szakbizottság megállapította, hogy a vasúti infrastruktúrába történő befektetések nem elégségesek nagyon sok tagországban. A bizottság nem tud egyetérteni azzal a nyilatkozattal, miszerint a bizottság nem összpontosított megfelelően a finanszírozás monitoringjára. Az első vasúti csomag csak azt írja elő, hogy a tagországoknak kiegyenlített költségvetést kell, kell biztosítaniuk megfelelő időre ahol a bizottság bizonyítékot talált arra, hogy a tagországok nem tartották be ezt a szabályozást, elindult a szabálysértési eljárás. Bizonyos érdekcsoportok tovább akarnak lépni, és úgy érzik, hogy a bizottság a tagországokat arra tudja kényszeríteni, hogy a vasúti ágazatba általában tegyen több befektetést. Lehet, hogy ennek örülnénk, de jogi alapunk nincs ehhez. A bizottság számos alkalommal politikai felhívást intézett a tagországokhoz, azért, mert felismerjük a befektetések fontosságát a vasúti infrastruktúrákba, azért, hogy megfelelő közlekedési rendszert alakíthasson ki Európában, és ezt is, ez is kiderült például a vulkánkitörés kapcsán a közlekedési problémák erre felhívták a figyelmet. Az az igény, hogy az első vasúti csomag revíziója nem valósult meg a források miatt, és a szabályozó hatóságok kérdése az egyik prioritás. Ezzel kapcsolatban el tudom mondani azt, hogy a bizottság javaslat pont ezekre fog hiá- irányulni. És a második csomag az infrastruktúrahoz való hozzáférési díjak témáját is tisztázni óhatja. Ami a megfelelő működtetést illeti a bizottság kommunikéjében, a májusi 2006-os kommunikéjében egyértelmű állást foglalt. Egy holdingnak, a holdingoknak nem szabad operációs ellenőrzési kompetenciákkal rendelkezniük. Az ellenőrzés és a működtetés egymásnak ellent mondanak. Az esetjog alapján világos kritériumokat rögzítettünk a az ellenőrzésekhez és az értékelésekhez, annak érdekében, hogy a holding cégek eh, függetlenségét biztosítsuk. A bizottság minden bizonyal eh, meg fogja nyerni ezt a következő bírósági ügyet az említett érv alapján. A kölcsönösség elve szintén nagyon fontos, de ez nem egy olyan elv, amelyet az európai jogalkotásban általában véve elfogadhatunk. Minden tagországnak Eleget kell tennie az európai irányelveknek, függetlenül attól, hogy más tagországok hogyan viselkednek. Ha ez nem így lenne, akkor a e, megvalósítás mindig csak a leglassúbb tagország viselkedése alapján lehetne értékelhető. Az első vasúti csomag megvalósítását a tagországok részéről értékelni kell, és a bizottság folytatni szeretné ezt az ellenőrzést, mint a szerződések őrzője. A bizottságot nem szabad magára hagyni a piaci megnyitást, illetően a piacok megnyitását illetően, illetve a revitalizációt illetően a vasúti infrastruktúra revitalizációja területén. Támogat, támaszkodni szeretnénk az Európai Parlament támogatására azért, hogy az európai vasúti politikát sikerre vigyük és hogy Európát kivezessük a jelenlegi gazdasági válságból. Köszönöm. Biztos asszony, köszönjük a bizottság nevében elmondott eh, tájékoztatását, és akkor most két percre eh, a képviselőcsoportok rendjén két percre eh, átadom a szót carlo fidanza képviselő úrnak az európai néppárt nevében. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, kollégák, tagadhatatlan, hogy az első vasúti csomag alkalmazásával nagyon sok időt vesztegettünk el. Ahogyan ismert, a három irányelvet 2001-ben fogadtuk el a nemzeti jogba való átültetésre 2003. március 10-ig kellett, hogy sor kerüljön. Most az első vasúti csomag felülvizsgálata okán a beruházások témáján túlmenően, amelyet a biztos asszony már említett, három koncepcióra hívnám fel a figyelmet, amit nagyon fontosnak tartok az első vasúti csomag helyes végrehajtása szempontjából. Ez a három koncepció, ezeket a bizottságnak is figyelembe kellene vennie. Elsősorban a különböző nehézségek között, amelyek ezen évek során felmerültek, itt van például a különböző jogértelmezések kérdése, ami a pályahálózat üzemeltetők függetlenségét illeti. Nos, ezzel kapcsolatban több pontosításra lenne szükség, biztos asszony, hiszen több akadályt is láttunk ezen évek során ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy az első vasúti csomag átdolgozása során egy egyértelmű jogértelmezésre kellene jutni. Másodszorban meg vagyok győződve arról, hogy a vasúti piac liberalizációja abszolút prioritás kell, hogy legyen valamennyi tagállam számára. Nagyon jól tudjuk, hogy mindenki támogatja a liberalizációt, de aztán nagyon kevesen ültetik ezt, ezt gyakorlatban a saját házuk táján. Nos, éppen ezért az első vasúti csomag teljes körű végrehajtása alapvető feltétel ezen eredmény eléréséhez. Kérem tehát a bizottságot, hogy tegyen több erőfeszítést ebben az irányban. Végezetül elengedhetetlen arra gondolni, hogy azok, akik abszolút monopóliumokkal rendelkeznek saját ország határaikon belül, kihasználhassák ezt a verseny előnyt oly módon, hogy más országokat károsítanak, akik viszont megnyitották a piacukat. Egyetértek a liberalizáció stratégiai céljával, Gros kollégával az állásfoglalás szövegébe is beillesztettük ezt, amiről holnap szavazni fogunk, hogy a kölcsönösség elvét kell megszilárdítani, hiszen ez szükséges ahhoz, hogy a piacok nyitását beteljesítsük. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig újból visszaadom a szót El Kadraui Said képviselő úrnak a szocialisták és demokraták képviselőcsoportja nevében. Köszönöm szépen, biztos úr, tisztelt biztos asszony! hogyha megnézzük a vasúti szállítás arányait, és megnézzük az elmúlt 20 év fejleményeit, akkor megállapíthatjuk, hogy a számadatok csökkentek az elmúlt években, illetve stabilizálódtak 4%-on, de hogyha ezt növelni akarjuk, akkor nagyon sok intézkedésre van szükség. Nem csak a piachoz való hozzáférésről van szó, hanem a technikai interoperabilitásról, az európai vasúti vállalatok erősítéséről, a finanszírozásról, a jelenlévő, meglévő infrastruktúrák finanszírozásáról és új infrastruktúrák létrehozásáról, de ez az összcsomag csupán egy része. Ezzel a csomaggal egy javulást akartunk elérni. Valójában 2008 ig kellett volna végrehajtani ezt a csomagot, ami eredeti határidő 2003. március 15 volt, de még most sem tette meg sok tagállam ezt. A bizottság nagyon sokáig várt, és nem reagált elég gyorsan. Három fontos pont van. Egyrésztről szükséges az, hogy egy független szabályozó eszköz legyen, egy szabályozó hatóság, amely ügyel a piac megfelelő működésére és itt van még a hálózatüzemeltetők függetlensége, erre már utaltak, és ugyanazon játékszabályok kell, hogy érvényesüljenek valamennyi szereplő számára. És harmadsorban itt van a pályahasználati díjak kérdése. Itt meg kell néznünk ezek mértékét, és ezeket össze kell vetnünk az egyéb közlekedési módok költségeivel hogy az játékszabályok ilyen szempontból is helyesek legyenek valamennyi közlekedési mód számára, ami pedig a további liberalizációt illeti, az áruszállításra kell összpontosítanunk, és ezen vasúti csomag helyes végrehajtására. Sokan azt szeretnék, hogy az utasforgalmat is liberalizáljuk, de óvatosnak kell lennünk e tekintetben, mindenképpen figyelnünk kell arra, hogy jó közszolgáltatás létezzen, hogy a vasúti közlekedés minden ember számára kényelmes és, gyak, és praktikus legyen. Ez fontosabb, mint a privatizáció. Most pedig két, most pedig ké, ugyancsak két percre átadom a szót Gesine Meissner asszonynak, akit újból csak meghallgathatunk. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. Valóban le, leszállt a földre az égből, a második témánk a vasúti csomag. Sokszor úgy van a politikában, hogy szép szavakat hallunk, de aztán a tettek hagynak némi kívánivalót, és ebben az esetben is erről van szó. Az Európai Unióban, az Európai Közösségben vannak nagyon jó célkitűzéseink, van is már, amit kipipálhatunk, de van, ahol még nagyon sok a házi feladatunk. Ami az európai belső piacot illeti, főleg tekintettel a vasúti politikánkra, ott azért van még pótolni való. Fel kell tennünk a kérdés, hogy az Európai Unió kicsit ilyen fogatlan tigrishez hasonlítható-e, vagy nem tud valamilyen másoknál fogva közelebb kerülni a célokhoz. Tudjuk, hogy a verseny nagyon másként alakult az egyes piaci szegmenseken, szeretnénk egy független szabályozó hatóságot. Németországban elég jól működött ez a saját vasutunknál, de nem tudom, hogy valóban ez a követendő cél, hiszen a pályák megosztása jelenteni az igazi versenyt. Az, hogy a 27 tagállamból kettő nem tudott semmit megvalósítani a célkitűzésekből, Málta és Ciprus, ahol nincs vasút, Finnország, Nagy-Britannia és Hollandia ültette át az irányelvet, de a többiek nem csinálták meg a házi feladataikat. Nyilván azért sem, mert nem kaptak felszólítást. És ezért gondolnám, hogy fontos volna, hogy szankciók lépjenek életbe. Különben nem vesznek bennünket komolyan. Azt is világosá kell tenni a tagállamok számára, hogy mindenkinek hasznára válna azt, hogyha lenne verseny, és liberalizálnánk a vasúti piacot. Előre kell lépnünk a pénzügyi kérdések tekintetében is, megállapítottuk, hogy mindenütt pénzhiány van, de a határon átnyúló projektek támogatásával úgy gondolom, hogy jó lépést tennénk előre, fel kell hívni a tagállamoknak a figyelmét arra, hogy mindenütt nehéz a helyzet, de Európának szüksége van erre. Meister asszony, most pedig a zöldek és az európai szabad szövetség nevében michael cramer képviselő urat kérem szólásra. elnök úr biztos asszony kedves kollégák! az első vasúti csomagot már márciusban two thousand and three ban meg kellett volna valósítani, és 22 tagország nem valósította meg a bizottság. 2008-ban kezdett csak el fellépni, éppen ezért most megdorgáljuk mindezt a 22 tagországot és a bizottságot is, a szerződések őrzőjét. Fontos, hogy az üzemeltetés és a hálózatokat el kell egymástól különíteni, és átláthatóaknak kell lenniük a sávkiosztásoknak is Berlinben. A díja kétszer akkorák, mint Hamburgban az S vasúti vonalakra nézve. Ez nem fair, nem átlátható, nem igazságos, ez önkényes döntésnek köszönhető, és itt fel kell lépni. Fontos a hálózatok megnyitása és a kölcsönösség elvének érvényesítése. Nem fogadható el az, hogy a, meg lehet otthon védeni a vasúti hálózatokat, de más tagországok ebben részt vehetnek. A bizottságnak kötelessége a meglévő e, hatályos jogot érvényesíteni. Nem csak a fair versenyhelyzet megvalósítására van szükség a e, sineken, hanem a nem fair e, versenyhelyzetet az útakon és a légi ter, légterén is meg kell szüntetni, és az utakon a tagországok hatásköre a az autópálya kivetés csak 12 tonna után érinti a teherautókat. Szlovákiában szintén egy elég érdekes szabályozás van érvényben. A kibocsátás háromszor, négyszer olyan veszélyes a légtérben, mint a földön és több mint 30 milliárd euróba e, kerül ennek a közlekedésnek az üzemeltetése. A kerozint nem terheli semmilyen adó, és a nemzetközi közlekedésben e, áfa sújtja a vasutat, de a légi közlekedésben a tagországok erről lemondanak. 85%-ban ajándékként kapják meg a tanúsítványokat a légitársaságok, a vasúti társaságokra ugyanez nem igaz, és ez abszurd. Meg kell védeni az éghajlatot, a mobilitást és fair van szükség nem csak a vasúti pályákon, hanem a különböző közlekedési módozatok között is. A bizottságnak a szerződések óvójaként eh, rengeteg feladata van, ha ezeket a feladatokat megoldja, akkor támaszkodhat az Európai Parlament támogatására. Hozzászólását eh, Kramer úr, most pedig Jacques Enon eh, az Egységes Európai Baloldal és az Északi Zöld Baloldal képviselőcsoportja nevében kap szót három perce áll rendelkezésére. La liberté de se déplacer est un droit essentiel pour chaque... A mobilitás minden európai polgár számára jog. Ezzel a joggal élnünk kell, és éppen ezért biztonságos közlekedési módokra van szükség, amelyek minőségiek és környezetvédőek, és mindenki finanszírozni tudja őket. Ezeknek mindenképpen megfelelő szolgáltatásokat kell nyújtani az egész területre, és jó kell, hogy legyenek az összeköttetések is. Hatóságokra is van szükség, hogy ezeket a szolgáltatásokat megfelelően ki lehessen egyensúlyozni egymás között. A felhasználóknak jogaik is vannak, nem csupán ügyfelek, akiknél csupán a pénz számít. A tanács és a bizottság, valamint a parlament többsége döntöttek erről, hogy a vasúti szállítás területe egy verseny terület legyen. A, nemzete, a tagállami vasútárságokat szétverték, a biztonságot már nem veszik figyelembe. Kereszt szubvenciókat nyújtanak, és rengeteg pénzt adtak ki különféle technikai változtatásokra, a szolgáltatások minősége romlik, sajnos az árak növekednek, bizonyos pályaszakaszokat megszüntetnek, bezárnak, a biztonsági követelményekkel nem foglalkoznak. Hogyha az infrastruktúrát és a szolgáltatást egymástól elválasztják, és a biztonságért való felelősséget egy harmadik személyre ruházzák át, akkor hatalmas kockázatok alakulhatnak ki, és ezt abból is lehetni lehet, hogy az elmúlt években nagyon sok baleset következett be, ez a felelőtlen politika következménye. Ahelyett, hogy korszerűsítenénk a vasúti közlekedést Európában, és erre megfelelő forrásokat fordítanánk, ezt a közlekedési módozatot a, közlekedés, a közúti közlekedéssel és a légközlekedéssel versenyeztetni, Gondoljunk csak az első vasúti csomagra. Franciaországban sokkal lassabban lehet közlekedni, mint száz évvel ezelőtt. A verseny nem vezet költségcsökkenéshez sem. A verseny olyan, mint az energia területén, még nagyobb árakat eredményez a fogyasztók számára, és itt van egy utolsó példa, a francia vasúti közlekedés, a vasúti társaság az EDF-től veszi az, az áramot speciális áron. A bizottság Franciaországot arra kötelezi, hogy, ez, hogy 25%-kal többet fizessen az áramért. Köszönjük tehát a bizottságnak. A, ö, a hozzászólás most pedig más bejegyzett felszólalók következnek mindenekelőtt valamennyien két percben mindenekelőtt Antonio Cancán úr a néppárt nevében képviselőjeként. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Úgy vélem, hogy szinte 20 éve, hogy várjuk ennek a csomagnak a felülvizsgálatát, illetve beszélünk erről a vasúti csomagról. Azt hiszem, hogy ez egy nem követendő példa. Tegnap a parlament elfogadta a versenyképes áru szállítással kapcsolatos dokumentumot a vasút területén. A szabad mozgást garantálni kell valamennyi akadály megszüntetése révén, lehetnek ezek fizikaiak, vagy akár administratív jellegűek. A piacot szabaddá kell tennünk az akadályok szempontjából is, illetve az eljárások egyszerűsítése révén is egy valós, igazi piacot kell kialakítanunk a kölcsönösség talaján. Ez a szó nagyon sokszor elhangzott, sok felszólaló említette előttem. Meg vagyok győződve arról, hogy az infrastruktúra elválasztása kezeléstől ez egy kedvező dolog. Meg vagyok győződve arról, hogy a köz- és magánberuházások szintén pozitív dolgot jelentenek. Úgy vélem, hogy mindez az átláthatóság jegyében megvalósulhat, és egy ö, szabad piac kialakulásához vezethet, mindenki szemére lehetővé téve, hogy belépjenek a piacra, egy olyan piacra, amelyre nagyon nagy szükségünk van, hiszen most nagyon súlyos gazdasági és pénzügyi nehézségekkel küzdünk. Nos, azt hiszem, hogy a beruházások jót tennének Európának, és a megfelelő alapokat is fel kellene erre a célra használni, hogy a magánberuházásokat is ösztönözzük, hogy ők is befektessenek, és így behozzuk az elvesztegetett időt. Természetesen nagyon fontos a biztonság, és a környezetvédelem. E két dolgot mindenképpen meg kell őrizni. Azonban most eljött az ideje annak, hogy az Európai Bizottság világos válaszokkal szolgáljon kérdéseinkre. Köszönöm. Köszönjük szépen, képviselő úr. Most pedig Brian Simpson úr következik két percben a szocialisták képviselőjeként Elnök úr, bizonyára emlékeznek a képviselők a korábbi vitákat, amit a TRAN szakbizottság nevében én is színesítettem. Gyakorlatilag az akkori vitához kapcsolódik a mostani vita a vasúti csomagról, és nyilván a 2001-es megállapodás értelmében át kellene ülket, ültetni, az irányelvet a tagállamoknak, a bizottságnak pedig ellenőriznie kellene, hogy ez megtörténik-e. Fernández úgy már elmondta, hogy 2003-ra át kellett volna ültetni a, az irányelvet, és az, hogy 22 tagállam nem tette ezt meg, mutatja, hogy mekkora az elmaradás. Nagyon kevés erőfeszítés történt, hogy átültetésre kerüljön az irányelv. Nyilván nagyon sokszor elgondolkodunk azon, hogy hogyan lehetne javítani az eredményeket, és ez nagyon fontos lenne a vasúti szektor vonatkozásában is. Marinescu jelentése ellen nagyon kemény lobby munkát folytatott az ágazat, és az is világosá vált, hogy egyes tagállamokban sok sokkal inkább az önérdek vezérelte a vasúti társaságokat, nem pedig az európai érdek. A Transzak Bizottság azt kell mondjam, hogy elvesztette a türelmét az előrelépések tekintetében, mert a verseny nem hatékony, és tulajdonképpen mindaddig, amíg szabálysértési eljárás nem kerül bevezetésre, nem is fognak lépni az egyes tagállamok. Fontos lenne a hálózatoknak a tiszteletben tartása, és ez a különböző részevőknek a teljes elkötelezettségével valósítható csak meg. A tanácsnak is lépnie kell a megállapodás értelmében, és biztosítani kell a bizottságnak, hogy ez így legyen. Hallottunk ma éjszaka a bizottságtól arra vonatkozóan biztosítékokat, hogy lépni kell. Krámer úrnak egyébként ma születésnapja van, és bízom abban, hogy a vasúti csomagot az ő életében és mindannyiunk életében is sikere fogjuk tudni vinni. Boldog születésnapot kívánok! Most pedig Georgios Tussas úr fog szólni hozzánk két percben. a vasúti csomag megmutatja, hogy a közvagyonnal hogyan bánunk. A vasúti csomag és liberalizáció a legtöbb EU tagállamban nem került végrehajtásra, és ennek az az oka, hogy a munkavállalók síkra szálltak azért, hogy a monopólium vállalatok ne nyerjenek túl nagy teret. Franciaországban, Németországban, Görögországban és más tagállamokban megállapíthatjuk ezt. Görögországban az a helyzet, hogy bizonyos összeköttetéseket megszüntettek, és a szocialista kormány nálunk Görögországban és más intézmények jelenleg megállapodtak abban, hogy Görögország sok régiójában a nem rentábilis pályaszakaszokat lezárják, megszüntetik. és a PASZok, illetve mások nem szállnak sikra ezen pályaszakaszok újra megnyitásáért. Görögországban a vasút nehéz helyzetbe került. Hasonló ö, eljárás tapasztalható más infrastruktúrákkal, mint például a kikötői infrastruktúrákkal, és ez valóban nem járható út. Azok a kötelezettségek, amelyeket vállaltunk, például együttműködés más társaságokkal, nos, ezeket nem tartják be. És mindez a munkavállalók kizsákmányolásához vezet, és a munkavállalók vagyonának kizsákmányolásához. Végezetül mindez kevesebb biztonságot eredményez pontosan a vasúti szállítás területén, és éppen ez egyre több balesetet eredményez. Természetesen ez gazdasági veszteségeket is okoz. A közlekedés nagyon fontos ágazat, ez közvagyon, és éppen ezért ezt nem engedhetjük meg. Lász most pedig utolsóként a bejegyzett felszólalók közül George Bach urat kérem szólásra. Két perce van. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Ez az állásfoglalási indítvány felszólítja a bizottságot arra, hogy a vasúti közlekedés területén egy szabad, határokon átnyúló vasúti hálózatot teljes eltökéltségre vigye előbbre. A hiányos eh, megvalósítás egyik oka nem kizárólag a tagországok eh, hiányos akarata miatt eh, van, hanem a tisztázatlan kérdések miatt. Bizonyos tagországok az üzemeltetők esetében nemzeti megoldásokat választottak, amelyek nem állnak akadályként a piaci nyitás előtt. És a hiányos technikai harmonizáció a tagországok között de a különböző biztonsági eh, rendszerek eh, megnehezítik a mai napig a problémamentes és gördülékeny határokon átnyúló közlekedést. Az értékelésnél a szociális aspektus igazán szembetűnő. Nagyon fontos a képzés, továbbképzés, az ellenőrzés feltételeinek tisztázása, és nagyon fontos ezt szem előtt tartani. További komolyan vendő akadály az infrastruktúrális hiányok és hiányosságok a határokon. Itt még nagyon sok pótolnivaló van a határokon átnyúló közlekedésben, és ezt erősíteni kell. Erre egy konkrét példa Németország és Luxemburg között a pályaszakasz. Évek óta folyik a vita arról, hogy az infrastruktúrát bővíteni kell, de politikai akarat hiányában és gazdasági akadályok miatt ez továbbra sem valósult meg. A bizottságot felszólítanám arra, hogy ugyanúgy, amilyen vehemenciával mozdítja elő a verseny ügyét, ugyanilyen eltökéltséggel álljon ki az infrastruktúra bővítése mellett. Köszönöm. Köszönjük szépen, elérkeztünk a azonnali felszólalások, a kezdi áj felszólalásokhoz eh, jelezte szándékát Cikó asszony. Kérem, hogy vegye át a szót. Köszönöm szépen. Biztos asszony, az Európai Uniónak trans-európai intermodális hatékony vasúti közlekedésre van szükség. Ezért nagyon fontos a fejlesztés ezen a területen. Nyilván ez a megfelelő és szükséges, a modernizálás biztosító és az infrastruktúrát képíthetővé tevő pénzügyi eszközök birtokában lehet kieszközölni. Nagyon fontos az is, hogy a minősége továbbra is szempont legyen, a biztonság ugyanígy, valamint az utasok kényelme. Nagyon fontos lenne mindezen szempontok figyelembevétele ahhoz, hogy ez a szektor megfelelő piaci részesedéshez jusson. A bizottságot szeretnénk kérni, hogy a legközelebbi áttekintés alkalmával szociális záradékokat is foglaljon bele a csomagba, annak érdekében, hogy a munkakörülmények tekintetében alapvető szociális sztenderdek legyenek érvényben. A nemzeti szintű követeléseket át kell tudni ültetni. Asszony, képviselő asszony, és most kérem Jaroszláv Paská képviselő urat egy egyperces felszólalásra. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, vážená pani komisárka, kolegyne, eh, kolegovia. Köszönöm szépen. Tisztelt eh, kollégák, a vasúti csomagról vitázunk, és megalapítottuk, hogy 22 tagállam még nem tudta a 2003-as vállalásokat teljesíteni. Azt gondolom, hogy lényeges lenne mérlegelni az, hogy elegendően jók-e a végrehajtásra vonatkozó szabályok, és önmagában ez a csomag a nemzeti miniszterrel, miniszterekkel talán egy dialógust lenne érdemes folytatni, és ezáltal a végrehajtás is felgyorsulna, és az egész európai közlekedés javulna. Kösz, megköszönve a felszólalók hozzájárulását, megkérem Krisztálinál Georgievá biztos asszonyt, hogy válaszoljon a felvetésekre, és mondja el a bizottság álláspontját. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék a parlamentnek újból köszönetet mondani ezért a nagyon hasznos vitáért. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak az a célja, hogy eh, életünk során integrált európai vasúti rendszer lépjen életbe és hát bízom abban is, hogy elegendő ideig élünk, hogy valóban megélhessük ezt. A múltban két országban is figyelemmel kísértem a vasúti szektor fejlődését, azóta már ők is Európai Uniós tagok, és nagyon jól tudom, hogy mennyire nehéz az előrelépés. Hiszen egy olyan rendszerről van szó, amely régi hagyományokra tekint vissza, óriási személyzettel kell dolgoznia, mindazonáltal ki kell tartanunk, hiszen egy integrált és hatékony vasúti rendszer nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy versenyképes legyen Európa, és a régió kényelmesen utazhasson. A bizottságon belül komolyan vesszük az önök hozzászólásait, megfontoljuk őket, Úgyhogy folytatjuk a munkát azon, hogy előreléphessünk az intézkedések tekintetében, annak érdekében, hogy sikert könyvelhessünk el a területen. Nem hinném, hogy fogatlan tigrisről lenne szó a szabálysértési eljárások meg nem indítása tekintetében. Tulajdonképpen a tagállamokkal Azért nem tudtunk dőlőre jutni, hiszen emlékezzenek arra, hogy volt egy nagy bővítési forduló 2004-ben, és a részvételt mindenképpen komolyan kívántuk tenni a kérdőívekre, alapos válaszokat vártunk a tagállamoktól, és ezért az eredmény persze mutatni mi kívánivalót, de megvan. A szabálysértési eljárások nem önmagukban lévő cél. A célkitűzés az, hogy egy jól működő vasúti piacot hozzunk létre, amely biztonságos és magas színvonalú szolgáltatásokat tud nyújtani az utasok felé és a kkv felé is. Ezért úgy gondolom, hogy a vasúti csomag áttekintetés, áttekintése egyszerűsíteni a szabályokat, annak érdekében, hogy valóra válhasson a végrehajtás, és egy kicsit modernebbé váljon a csomag. Két dolgot szeretnék kiemelni arra vonatkozóan, amely felvetődött. A biztonság szintje. Nos, ez a szint ez nőtt, azóta, hogy megnyílt a piac, ezt elmondhatom. De miután ugye emberi életekről beszélünk, még ha egy baleset is történik, akkor is túl sok ez az egy is. Tehát ezt a biztonsági szintet még tovább kell növelni. Két hozzászólásban felvetődött egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy a közszolgáltatások biztosítása kötelezővé váljon. Azt kell mondanom, hogy ez az első csomag nem akadálya ennek. Ezek a kötelezettségek egy külön irányelvben kerültek lefektetve, és ezek betartása tehát lehet, eh, lehetséges. Nagyon sokan felszólaltak itt a stratégiákkal kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy a parlamenttel nekünk hogyan kellene együtt dolgozni, három prioritást emeltek ki. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy a piaci nyitás feltételei átláthatóbbak, jobbak legyenek és diszkriminációmentesek a PPP-k jobban terjedjenek el, ezeknek legyenek a jogi keretei, és ennek a szektornak a felügyelete nagyon lényeges lenne, hogy a fenntartók közötti verseny tisztességes legyen, és az árak csökkenjenek. A bizottság a minisztereket, az illetékes minisztereket be fogja vonni ebbe a folyamatba, a közlekedési miniszterekkel való tárgyalásaink során ez mindig is a figyelmünk központját képezte, marad is a napi rendünkön ez a téma. Hamarosan elfogadjuk az áttekintést, az új szövegezést, úgyhogy szeptemberre várható ide a plenárisra ez az új szöveg, és várjuk már az együttműködést önökkel a következő jogalkotási folyamatban kézzelfogható eredményeket szeretnénk mindannyian, még életünk során, vagy talán még hamarabb. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Biztos asszony, bőven van tennivalója a parlamentnek és a bizottságnak ebben az ügyben. Most pedig tudatom, hogy egy állásfoglalásra irányuló indtványt fogadott el.